a bizottság alelnökének az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a nevében navracsics tibor biztos úrnak adom meg a szót. parancsoljon biztos úr! tisztelt elnök asszony tisztelt képviselők! ahogy tudják egy sor sürgősségi vitát és állásfoglalást láttunk az elmúlt hónapok során Burundiról. Azonban a jelenleg nemrég megtörtént események, komoly események igazolják, hogy most megint Burundiról beszélünk amikor áprilisban a biztos itt volt, elmondta, hogy Burundi számára is fontos, hogy vannak, akik kívülről, messziről is támogatják demokráciára vonatkozó törekvéseiket csak az állandó figyelem kell tud segíteni az állampolgárok gazdaság, illetve emberi jogi helyzetére. Az elmúlt hetekben egy sor olyan esemény történt, amely sajnos aggodalomra ad okot az Európai Unió berkeiben is. Tudják, hogy az a döntés, miszerint Kurunziza elnököt még egyszer elnöknek akarták jelölni. A társadalomban, az országban felkelésekre adott okot, és hár, május 13-án államcsíny történt az Európai Unió mindenféle politikai erőszakot elintél, és kijelenti, hogy nem ezen a módon lehet azt a nyitottságot és átláthatóságot elérni, amely Burundiban megoldhatná a helyzetet. Természetesen a nemzetközi közösség, és ezen belül az Európai Unió is most nagy kihívás előtt áll ebben a helyzetben. Ahogy főképviselő asszonyunk Mogarini asszony kijelentette május 13-ai események után, után. Először is az ország állampolgáraira kell gondolnunk, az ő biztonságukra, hiszen ez nagyon fontos az elharapózott helyzet megoldásában, és azon kívül a szomszédos országokat is ide kell sorolnunk. A politikai válság miatt humanitárius válság is létrejött, hiszen a mai nap azt mondhatjuk, hogy már majdnem száz ezer ember menekült el Burundiból, és próbál Tanzániában, Ruandában, Kongói Demokratikus Köztársaságban menedékjogot kérni. Az Európai Unió figyeli a helyzetet, és már is egy másfél millió eurót különített el arra, hogy a menekültek helyzetén segítsen. A humanitárius segítségnyújtást is fontolgatjuk. Itt Tanzániában egészségügyi támogatást nyújtunk a járványok, ködve között a kolera járvány leküzdéséhez. A politikai helyzetben azt mondhatjuk, hogy az arusai megállapodás óta, a polgárháború befejezése óta támogatjuk Burundit abban, hogy új alapokra helyezze demokráciáját, és az elnök választás lett volna az a kulcsfontosságú lépés, amely Burundi helyzetét most valóban meg tudja változtatni. Ezért Mogarini, asszony úgy döntött, hogy választási megfigyelő küldöttséget küld a választásokhoz, amelynek vezetője David Már Martin, a parlament képviselője volt, és itt szeretném megemlíteni, hogy milyen nagy elkötelezettséggel és lelkesedéssel dolgozott David Martin úr ezen az ügyön. Minden esetre az arúsai béke megállapodás betartása a kulcsa annak, hogy a demokrat a elveket betartsák, illetve megvalósítsák. Nem tűrhetünk mást, mint hogy folytatják a demokrácia építését, és az ország érdekeit helyezik előtérben. Annak érdekében, hogy a választások megfelelőképpen lefolyjanak, e, széles konszenzusra van szükség. A választási megfigyelő küldöttség, illetve a választások támogatása ahhoz szeretett volna hozzájárulni, hogy egy befogadó, békés, átlátható, igazságos választási folyamat folyhasson le, amely biztosítja a megfelelő választási eredmények elérését. Ez a célunk, de ennek a célnak az eléréséhez bizonyos minimális követelmények szükségesek voltak. Sajnálatos módon úgy értékeltük, hogy ezek a bizonyos körülmények nem voltak meg, többek között láttuk, hogy a független sajtó ellen támadások történtek, a demonstrációk során a tüntetők ellen erőszakokat követtek el, megfélemlítették a párttagokat és a civil szervezetek tagjait ezért az utóbbi napok eseményei tovább súlyosbították az angodalmainkat, és úgy döntöttük, hogy, hogy a választásokat nem támogatjuk pénzügyileg, és a választási megfigyelő missziót is befejezzük. Múlt héten a katolikus egyház is kivonta magát, a folyamatból, és a választási bizottság két tagja is lemondott. A kelet-afrikai közösség és az Afrikai Unió is visszavonta a választási bizottságait. De itt még nem ér véget a történet, hiszen hogyha az érintettek meg tudják teremteni az elfogadható körülményeket, akkor hajlandók vagyunk arra, hogy visszaküldjük a választási megfigyelő küldöttséget, és támogassuk a választásokat. Tehát most arra kell koncentrálniuk a burundiaiknak, hogy a megfelelő követelményeknek valóban meg tudjanak felelni, demokratikus választást tudjanak tartani, és főleg az a legfontosabb, hogy a burundi kormány most minden érintettel párbeszédet folytasson annak érdekében, hogy a bizalmat helyreállíthassák egymás között. Az Európai Unió a burundi politikai helyzet békés megoldását támogatja, az kelet-afrikai közösség a nagy tavak régiójának konferencia és az Afrikai Unió bevonásával. Ahogy tudják, a kelet-afrikai közösség Dar es Salaamban egy sürgősségi csúcs találkozott tartott május 31-én. Ennek a csúcsnak több fontos következtetése is volt, ami számunkra is fontos lehet az kelet-afrikai közösséggel egyetértünk abban, hogy Said Ginit eh, ENSZ különleges megbízott rendkívül jó munkát végzett, hiszen sikerült neki politikai párbeszédet indítani, ami az előrelépés egyetlen eh, záloga. Bízunk benne, hogy minden politikai erő számog, támogatja az eh, erőfeszítéseit. Június 5-én beszélt Mogherini asszonyal, és kiadott kiadtunk egy felszólítást is arra, hogy minden érintett fél kövesse Ginny Tour elképzeléseit helyileg is és nemzetközileg is azt szeretnénk, hogyha az ő elképzelései alapján valósulhatna meg a további folyamat. Kérjük, hogy az aláírt hogy a választásokat halasszák el, és egy új ütemtervet állapítsanak meg elnöki dekrétummal, illetve, hogy ezeket a határozatokat kövessék konkrét lépések is annak érdekében, hogy a választások békésen folyhassanak le. Ezért életfontosságú, hogy a kelet-afrikai közösség ezenbeli következményei a gyakorlatban is megvalósuló lépésekkel párosuljanak a nemzetközi bíróságnak bíróság által felállított követelmények az alapvető béke megteremtéséhez meg kell, hogy valósuljanak, biztosítani kell, hogy az erőszaknak véget vessenek. Az Európai Unió fel, felül kell, hogy vizsgálja a hosszú távú hozzáállását is a helyzethez, de jelenleg a helyzet nagyon ö, válságos, és ezért nem lesz könnyű megtartani a választásokat. Burundi minden partnerének támogatnia kell az EU és és más nemzetközi intézmények, szervezetek által vezetett erőfeszítéseket. Ugyanakkor Burundit és állampolgárait emlékeztetjük azokra az elvekre is, amelyek számunkra fontosak, és a partnerség szempontjából is fontosak, például a Kotonui Egyezményre, amely az emberi jogok, a jogállamiság szempontjából igen fontos, és alapvető dokumentum, és Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a burundi polgároknak saját maguknak kell a régióban és, az, és szomszédos afrikai országokkal megtalálni az együttműködés legjobb módját. Mimica biztos úr említette meg, hogy ebben a jelenlegi helyzetben mindenféle lehetséges forgatókönyvet át kell gondolnunk, még az európai fejlesztési együttműködés meggondolását is és át kell gondolnunk, hogy erre az igen szegény lakosságra milyen lépések járhatnak legnagyobb előnnyel. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és várom a megjegyzéseiket. Biztos úrnak a nyilatkozatát, és most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében Zeller képviselő úrnak adok szót három percben. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégáim! Valóban fontos, hogy az Európai Parlamentben megítél, meg, megismételjük, hogy megint Burundira kell tekintenünk, ahol polgárháború folyik, 300 ezren meghaltak, 2005-ben indultak el a stabilizáció, a demokratizáció útján, parlament és elnök választás történt, és most kellett volna egy nagy lépést tenniük a még demokratisabb államberendezkedés irányában, amely a polgárok biztonságát is garantálta volna. Ahogy biztos úr is elmondta, az EU kész volt ezt a folyamatot hat millió euróval támogatni, ugyanakkor az Európai Parlament is készen állt arra, hogy a választásokat figyelemmel kísérje és segítse. Ugyanakkor Kurunziza burundi elnök a, az alkotmány megváltoztatásával egy harmadik periódusra is jelentkezett, és ez megakadályozta a szabad választásokat. Tüntetések indultak, ezeket erőszakkal elfolytották, rengeteg halott volt, és több mint százezer ember, több közöttük sok gyermek elhagyta az országot. A, a, a, az ellenzék, ellenzéki párt tagjait terrorizálták. Egy államcsint próbáltak elkövetni, amely ugyan meghiósult, de a hutuk és a tucik között fellángolt az ellentét, és a katolikus egyház is kivonta már magát az együttműködésből. A problémák miatt az afrikai közösség most a választások elhalasztását javalta, javasolta, de a csúcs találkozójuk nem élt konkrét javaslattal az ellen, hogy a burundi elnök egy harmadik periódusra is jelentő, jelöltesse magát. Márpedig ez az egész régió biztonságát fenyeget, hiszen jövőbe, jövőre Kongóban, aztán 2017-ben Ruandában is lesznek választások, választások, és akkor lehet, hogy majd ott az alkotmány ellenes módon, alkotmány ellenes módon az ottani elnökök is megpróbálják meghosszabbítani az elnökségüket. Azon kívül a sok menekült a szomszédos országokat terheli, különösen Tanzániát, Ruandát és Kongót, európai, az Európai Unió az ensz folytatott és az Afrikai Unióval folytatott együttműködésben kell, hogy cselekedjen, mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy az idén békés, szabad választásokat tarthassanak Burundiban. Békésen meg kell próbálnunk a befolyásunkat érvényesíteni, ugyanakkor pénzügyi eszközökkel is meg tudjuk állítani a burundi kormány negatív reakcióit, tudunk segíteni a menekülteknek, és mindent meg, meg kell, hogy tegyünk annak érdekében, hogy a demokratikus választásokat Burundiban támogassuk. Köszönöm. Mr. Zeller, do you accept a blue card from Mr. Eserich? Zeller úr, elfogad egy zöld kártyás kérdést Eserich úrtól? Elfogadja? Mr. Eserich, you have the floor. Thank you. Uh, I was just wondering, uh, listening meghallgattam önt, uram, és elgondolkoztam, hogy mit gondol arról, ugye az európai adófizetők az egyik legnagyobb válságból vannak éppen kilábalóban, mennyire örülnének annak, hogy most az ő pénzüket az ilyen helyekre költjük, mint Burundi, ahol még ilyen helyzetek uralkodnak. Gondolja, hogy az, ad, az európai adófizetők ennek a hírnek örülnének? Zeller úr? Hát, mint ahogy tudja, az európai országok nemes feladata az, hogy a fejlődő országokat segítsék, ezek közé tartozik Borondi is, amely a demokrata fejlőd, demokratikus fejlődés útjára lépett. Ez a fejlesztési segély célja. Ezért az a kérésem, hogy a, a, amíg az ország meg nem, meg nem indul a fejlődés útján, addig a fejlesztési segélyeket állítsuk le. Már megköszönte biztos úr a nagyszerű munkáját, éppen így megadom a szót két perc 30 másodpercben. Parancsoljon! Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm azt a tényt, hogy az külszolgálat másfél millió eurót fordított arra, hogy a menekülteket támogassuk. A burundi válság nem a szomszédai, szomszédos államok miatt pattant ki, és ezért a szomszédaikat meg, meg kell próbálnunk minden módon támogatni. Köszönöm szépen a megfigyelő küldöttség vezetőjeként végzett munkámnak adott dicséretet is. Nagyon örültem, hogy a külszolgálat is és a biztos is megpróbált konstruktív megoldásokat találni erre nagyon komoly problémára, amit Burundi ban felmerült, a 96-os cikk szerinti lépéseket is átgondolták. Én nagyon örülök neki, hogy megpróbálunk minél aktívabban segíteni az országnak. Ahogy biztos úr mondta, a, a felkeléseket, nyugtalanságokat Kuruziza elnök harmadik periódusra való megválasztása irányuló szándéka okozta, már pedig ez nyilvánvalóan alkotmány ellenes szándék volt az utcákon emiatt erőszak történt, de nem a tüntetők gyakoroltak erőszakot, hanem a kormányerők, amelyek megpróbálták elfolytani a békés tüntetéseket, és, kényszerítni, és e, az utcákról el akarták takarítani a tüntetőket. Először is a biztonsági erők is, és a nem hivatásos milícia is e, az a fontos, hogy az ellenzéki kampányt lehetővé tegyük, csak így lehetnek igazságos választások. Úgy láttam, hogy a kormánypártok minden akadály nélkül tudtak kampánygyűléseket tartani, de az ellenzék minden kísérlete arra, hogy ők is ezt tegyék, nagyon erőszakos módon le volt törve. Nagyon fontos, hogy először is a sajtónak lehetőséget adjunk a megfelelő tájékoztatásra, hiszen az nem lehet, hogy először is a rádióállomásoknak megtiltják a sugárzást, aztán amikor államcsint történik, akkor, a, a, akkor pedig hirtelen feloldják a tilalmat. Tehát a jelenlegi helyzet nagyon labilis és súlyos, mindjárt befejezem, elnök asszony, hogyha a választások hoz szükséges körülmények megvalósulnak, akkor nagyon szívesen visszatérek az országba, de jelenleg a választási megfigyelés lehetetlen. Köszönöm képviselő úr. Hozzászólónk Michel képviselő úr, kettő perccel rendelkezésére, parancsoljon. Oui, uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Természetesen nem szabad becsuknunk a szemünket a uh, zűrzavar és a gyilkolások között, ami Burundiban folyik. A rádiókat, televíziót tönkre tönkretette a rendőrség azért, hogy ne tudjanak kommunikálni, újságírók elmenekültek, illetve illegalitásban vannak, az ellenzéki párt vezetőjének a ö, meggyilkolása 2015. május 23-án nem került kiderítésre, és azt mondták, hogy a tüntetéseket a törvényes rend előttleni lázadásnak tekintik, és még az etnikai ellentéteket is feltüzelik, tudva azt, hogy 21 évvel ezelőtt ez már egyszer egy igazi katasztrófát eredményezett. Másik dolog, hogy én az arusai egyezményekben kidolgozásában részt vettem az Európai Unió elnöksége nevében, és állíthatom, hogy Ugorön Zizának a döntése, hogy részt vegyen ebben, az teljesen ellentétes az arusai egyezménnyel. Tehát szerintem ő diszkvalifikálta magát. Mit fog tenni a bizottság szerintem? Itt igazán is lehetnénk hatékonyak, mert az Európai Uniónak határozottan ki kell jelenteni az a kormány, amely ebben az illegális körülmények között kerül megválasztásra, nem kerül elismerés az intézményeink részéről. Meg kell követelni követelni, hogy állítsák le az brutális fellépést az ellenzékiek ellen, hogy engedjék vissza a az illegalitásban lévőket, a politikai fogla, foglyokat azonnal engedjék ki, és a civil szervezeteket pedig ne zaklassák és azt, azzal is lehet eh, fenyegetni, hogy az elnyomásért felelős személyeknek a külföldön lévő bankszámláit befagyasszuk, illetve nemzetközi lépéseket teszünk. Buruniza úr egyszerűen diszkvalifikálta magát, már nem lehet e, elnök. Ezt ki kell mondani, tehát itt igazán megtehetik, kimondhatják, és en, e hatást tudnak ezzel elérni. Úr, Verzsia képviselő asszonynak adok szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legutóbbi vitánk óta, amikor Urunziza elnök bejelentette, hogy harmadik mandátumra is indul, azóta az erőszak csak fokozódik. Több mint 90 ezer burundi elhagyta az országot, az újságírók, az értelmiségiek az első áldozatai. Feruzzi, egy kis, Feruzzi urat egy kis párt vezetőjét pedig meggyilkolták május 23-án. Tehát az ellenzék az van vagy illegalitásban van, vagy külföldön. E, a választási bizottság egy új ütemtervet e, dolgozott ki, de ez semmit nem old meg. Egyébként ez a bizottság is diszkvalifikálta magát, mert két tagja elmenekült, és a döntését pedig 4-5-ös többséggel kell hoznia. Az ellenzék azonnal elutasította ezt az új ütemtervet, és feltételeket szabott az új szavazáshoz. Többek között egy új ö, e, szavazóbizottságot, illetve a miliciának a lefegyverzését különböző intézményi feltételek mögé bújodnak, és azt mondják, hogy ezért nem lehet már elhalasztani a választásokat. Kérdés, hogy a nemzetközi közösség kellően mobilizálta-e magát, kétségtelni, az Afrikai Unió kérte az elhalasztását, és vajon tud-e még valamit tenni az Unió abban az esetben, hogyha a szükséges feltételek létrejönnek a békés választásokhoz. Ez az ütemterv az erőszakkal együtt nem nem lehetséges. A burundi hatóságok pedig egyszerűen süket füleket mutatnak. Az arusai megállapodás veszélybe kerül, és az ország valószínűleg ismételten polgárháborúba súlyad. Ez nagyon aggasztó. Az ellenzéki mozgalmat pedig Tuci Hutu ellenzéknek tüzelik fel. Az Európai Uniónak talán pénzügyi nyomást is kellene gyakorolnia több mint 400 millió Európai Uniós pénzt alapokból talán a civil szervezetekének kellene fordítani, úgy, hogy ezt a, a belga kormány is javasolta, hogy elkerüljük a további veszélyeket. Hajbó. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A burundi helyzet nagyon súlyos, ezzel már, erről már nagyon sokan sok mindent mondanak megpróbálták egy autokrata hatalmat továbbvinni, és az a EC e, regionális e, szervezetei bizonyos sikereket elértek, de egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy egy elnök harmadik periódusra is alkotmányellenes módon megpróbálja továbbvinni a hatalmát. E, Burundi demokratikus létét fenyegeti mindez. De mit tesz a nemzetközi közösség? A burundi ö, sajtót ö, meg kell figyelnünk, meg kell a nemzetközi bírósággal, ö, teremteni a kapcsolatot. Tudjuk, hogy az etnikai probléma, az etnikai gyűlölet, amely hutuk és tuci között létezik, az Burundiban is aktuális, az Burundiban is létezik. Nagyon fontos, hogy a sajtóban ezt a gyűlölködést ne szítsák tovább. A Nemzetközi Bíróság az súlyos emberi jogok elleni ö, sérelmeket is ö, felül kell, meg kell, hogy vizsgálja. El kell ítélnie a nemzetközi közösségnek az ö, ilyen cselekményeket. Kotonúról is szó volt itt a kotonúi megegyezésről. A kotonúi megállapodáson keresztül lehetőségünk van arra, hogy Zeller úr is mondta, hogy a fejlesztési segélyt felfüggesszük az ilyen helyzetekben. Az Európai Bizottság a költségvetési segítséget például átirányíthatja olyan módon, hogy a humanitárius segítségre fordítsák, a menekültek segítésére, a kolera ellen elleni harcra. A, ö, annak er-, érdekében is, hogy a burundi kormányt nyomás alá helyezzük. Hogyha ezt megtesszük, akkor ezzel sikerülni fog alá helyezni. Aztán a ö, választási megfigyelés, a párbeszéd, de kívül még milyen lehetőségeink vannak? Köszönöm képviselő asszony. Castaldo képviselő úrnak adok szót kettő percben Köszönöm szépen, elnök asszony. A demokráciáért folytatott küzdelem, vagy megint egy diktatórikus kisiklás Afrikában. Ez a választás van Burundiban. Nagyon bátrak, jelen vannak a köztereken, küzdenek az elnök ellen, aki az alkotmány ellenére egy harmadik mandátumot akar magának megszerezni, államcsint hajtott végre. Ez teljesen ellenébe megy a józan észnek, sőt a népét sem szolgálja ezzel azt mondhatjuk, hogy a rendőrség és a hadsereg viszonylag tisztességesen viselkedik. A lakosság ellenáll az elnök próbálkozásainak, hogy etnikai konfliktus szítson, és az arusai megállapodás egyelőre még tartja magát. Azonban az országnak már nincsen pénze, nagyon sok a menekült, a hadsereget nem fizetik, tehát a lehető legrosszabbra lehet számítani. A feltétel, a, azt közlik velünk a forrásaink, hogy a Dar es Salaami ellenzékvesztőség is, és nem voltak kellően határozottak, illetve az, az Afrikai Unió sem. Tehát fontos itten a demokráciát megvédeni. És az elnök erre a gyenge pontokra próbál építeni. ha ö, határozottabbak lennénk, akkor talán lenne valamennyi esélyünk, és ez lehetővé tenni, hogy igazi választásokra kerüljön sor. Jelenleg időt veszítünk, időnk pedig nincsen. Megfelelő üzenetet kellene továbbítani, koherens üzenetet. Ez lehetővé tenni, hogy talán a béke irányába lépjünk. Köszönöm, képviselő úr! Ha túl gyorsan beszélünk, akkor fontos információk is elveszhetnek. Azonban érkezett egy kék kártya Martin úrtól. Mr. Castaldo, do you accept a blue card from Mr. Martin? Elfogad egy kék kártyás kérdést? Martin úr, parancsoljon. I agreed with much of Egyetértek sok mindennel, ami itt elhangzott, de jelzem, hogy amikor Burundiban jártam, a kormány volt az egyedüli, aki etnikai konfliktust akart kiváltani. Ez egy politikai játszma, és nem szabad, hogy az ő kottáik szerint játszunk. Kollega, grazie per la Köszönöm szépen ezt a kérdést, kedves kollega, teljesen egyetértek önnel, hiszen korábban is azt mondtam, hogy az aruszai megállapodások működtek, és éppen ezért meg kell akadályozni, hogy újabb lendületet adjanak az etnikai konfliktusnak, vagy újabb hev, benzint öntsenek a tűzre, mert konszenzust kell találni, és megbiztosítani kell, hogy mindenki a kellő felelősség teljesen viselkedjék. Köszönöm. Yes, you have a point of order. Ügyrendi felszólalás Procedural uh, point. Ügyrendi kérdés. Earlier today... Ügyrendi kérdés az 1.91 alapján. A kérés az az volt, hogy a plenáris további részére zárják le az, ügyést, eh, az ülést annak jeléként, hogy tiltakozunk az itteni vita jelleg ellen. Gondoljuk, hogy valamit tenni kell

1972 óta Burundiban véres polgárháború zajlott rövid békés időszakokkal. A Hutu többség és a Tuci kisebbség között sorozatos mészárlásokra került sor nagyon sok konfliktusra. A két tábor sem homogén, de közöttük nagyon sok etnikai probléma, konfliktus alakult ki. Pierre Bujulala volt elnök, az arusai megállapodással békét teremtett az országba. Kuruncidza elnök a bölcs bújója után azonban újra szítja a gyűlöletet. Az alkotmány tiltja a harmadik mandátumot az elnök számára. Visszaél a bennem avatkozás

az ülés felfüggesztését a vita során is meg lehet kérni, elnök asszony, hogyha a parlament az elnök javaslatára vagy egy politikai frakció kérésére történik, vagy legalább 40 e, tag kérésére. Ezt megtettük 12-kor ma, most nem, e, akkor nem adtak nekünk igazat, most kérem tegye meg. köszönöm képviselő úr újabb felvetését még egyszer mondom ugyanazt a cikket olvassuk szeretném látni hogy forty képviselő támogatja ezt a felvetést. elnézést egy frakcióra van szükség. yes really? vagy vagy 40-re elnök asszony frakció, vagy 40 képviselő. Nyilvánvalóan önök is ugyanazt látják, amit én, hogy nincs 40 képviselő. Az elnök nem kéri, kérheti valamely politikai... Group. Fejeztem be a mondatomat. Képviselő úr! amíg befejezem a mondatomat vagy mindenféleképpen félbe kíván szakítani

Már az előbbi felszólalásomban is mondtam, hogy az FDD nevében kérem ezt, most megismétlem azonnal, bocsássa szavazásra, ne húzza az időt, elnök asszony. önök azt hiszik hogy ha most hangoskodnak és dobolnak akkor nem fogom megadni a lehetőséget hogy emellett és ellene szóljanak? lehet hogy megy az idő és elmegy a repülőgépük legyenek türelmesek. ki kván ellene szólni? tessék! yes you have the floor. Öné a szó. Señora presidenta, esto es una falta de respeto Tisztelt elnök asszony! a parlament iránti tisztelet hiányát tapasztaljuk itt. Hogyha az urak, a képviselőtársak nem érdeklődnek Burundi iránt, akkor kimehetnek a teremből, de nem lehet a napirendet megváltoztatni. A burundiak szenvedéseiről beszélünk most, hogyha nem érdekli önöket ez, akkor menjenek ki a teremből.

köszönöm képviselő úr hogy oly hangosan beszél hogy természetesen mikrofon nélkül is hallom. You have the floor. Ön él szó. Okay. De teljesen nem ez a kérdés. Most akkor megkapom a szót? Én értem, hogy minden lehetőséget ki akar használni arra, hogy a figyelmet önmagukra irányítsák. Valóban elnökasszony öm, teljes mértékben tiszteletben tartom, amit az önök frakciója ma csinál, de ez gyalázatos. Ha megnézzük akkor úgy viselkednek, mint a kisgyerek, aki a lehetőséget most megragadja. Egy komoly vitát folytatunk egy komoly kérdéssel, és önök abszolút tiszteletlenek, gyalázatosak. Még nem fejeztem be, uram abszolút tiszteletlen a burundi helyzet iránt. Egy olyan helyzet iránt, amely súlyos, embereket gyilkolnak le. A helyzet drámai. Még csak azt sem engedi meg, hogy befejezzük a vitát a kérdésről. Ezt komolyan gondolja? egyetlen egy, egyetlen egy tisztességes gondolata, pillanata sincs a vita iránt, hogy valami következtetésre jussunk és szavazzunk. Nem szégyeli magát? Köszönöm. You kids. Köszönöm képviselő úr. I mean, Nyilvánvalóan... I mean, eh, you are not silent because you admitted Elismerte, hogy ez az önök részéről gyalázatos. Ami ma Burundiban történik, nem kellene tíz percet sem várnia. És ez gyalázat, amit csinál hogyha erre reflektálni akar, ha reflektálni akar a nem demokratikus viselkedésre, akkor kérem, menj, menjen ki, vigye ki az ászlóját innen örökre, ez lenne a legjobb. Szólását még mielőtt... Madam, Madam Chairman, Elnök úr, azt mondta nekem az úr, hogy kussoljak. Én szeretném, hogyha ezt most lejegyeznék. Köszönöm. Ezt mondta nekem. Olyan hangosak a képviselőtársaim, hogy én ezt nem hallottam, de ha ön hallotta, természetesen ezt jegyezzük. Megadom a szót képviselő asszonynak, és utána pedig döntést hozok. Grazie Köszönöm szépen. A parlament házszabályai, amely házszabály, amelyet mi fogadtunk el, szól erről. Ez egy nagyon fontos vita, amelyet halasztottunk el, 500 millió életét érintette volna. A szabályok azt mondják, hogy egy személy mellette, egy személy ellette szól. Éppen ez megtörtént, kérem tehát elnök asszony, hogy hirdesse ki a szavazást. Köszönöm szépen. képviselőtársaim tájékoztatom önöket hogy szavazásra fog sor kerülni természetesen nem most fél órára az ülést felfüggesztem és utána szavazással folytatjuk. köszönöm szépen!